egy olyan keretünk, időkeretünk van, ami nagyon szűk, a kiküldetéssel kapcsolatos szabályozás megbeszélésére az előadók és az összes tag most lehetőséget kap arra, hogy hatékonyan dolgozva megkösse a szükséges megállapodásokat. 20 nyelvünk van, finn, máltai és ír nyelv nincs, szinte teljes nyelvi rezsim van ma. Miután ezt bevezetésképpen elmondtam, azzal kezdem, hogy megadom a szót az előadónak, eh, előadóknak, négy percük van fejenként, és döntsék el kérem, hogy ki az, aki kezd. Madame Chatier, Morán Chatier, you start, and then Agnes... Jó, akkor parancsoljon. Utána két percet kapnak a hozzászólók. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm hogy emlékeztet minket arra, hogy négy percünk van. De egyébként már bemutattuk a jelentést az utolsó ülésen, úgyhogy a mai ülés teljes mértékben arra kell, hogy szálljuk, hogy meghallgatjuk az egyes frakcióbeli kollégákat, és ők mondják el, hogy mik a legfontosabb témák az irányelel kapcsolatban. Egyszerűen csak annyit mondanék én, hogy fontos ez a szöveg, minden frakció számára a szöveg Európa számára fontos, fontos azért, hogy a szociális Európa alapköveit le elhelyezzük. Ezért erre a témára kell, hogy koncentráljunk, főleg a fontos témákra, a jövedelmezés, az időtartam, a jogalap, a munkaerő közvetítő ügynökségek és a kiküldetési feltételek. Úgyhogy ezekben a témákban szeretném meghallgatni a kollégákat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, uh, Nekem sem kell két perc. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy eljöttek ma, tudom, hogy ez egy rendkívüli pillanat ennek az ülésnek a megtartására az Empől szakbizottság keretében. De mivel legutóbb elfogyott az időnk, úgy gondolom, hogy most nagyon jó lenne, hogyha egy nyitott megbeszélés formájában körbejárnánk a munkavállalók kihelyezésének kérdését. Nagyon fontos a ma délelőtti időt kihasználnunk megfelelő formában, hiszen a parlament különböző véleményei között egy kiegyensúlyozott egyensúlyt szeretnénk kapni, ami aztán a plenárison a későbbiek során megfelelő támogatottságot kap. Éppen ezért nagyon fontos, hogy meghallgassuk az összes hangot ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt vagyunk, itt vannak, és kezdjünk hozzá. The... Az ALDE képviseletében Hők úr itt van? Az ECR nevében senki? Akkor Jevalova asszonyt kérem, az ALDE nevében szóljon hozzá. Eh, is... Két perc, jó? Igen, köszönöm. Elemeztem nagyon jó kompromisszumnak tűnik. Természetesen nem titok, hogy nem vagyok a legnagyobb támogatója ennek a javaslatnak, és az előadó mm, lényeges részeket módosítatlanul hagyott. Úgy gondolom, hogy vannak a végrehajtási irányelv keretében még folyamatban lévő kérdések, úgy gondolom, hogy az emberek, szabad, az emberek és szolgáltatások szabad mozgása a legnagyobb európai érték. Mi a szolgáltatások szabad mozgásáról beszélünk most. És úgy gondolom, hogy a sokrétűség Európában szükségszerű előfeltétele Európa versenyképességének. Meg kell, hogy mondjam, hogy idén megtanultam, hogy meghallgassam mások véleményét, a közvéleményt, a különböző országok véleményét, és megpróbálom megérteni de azt kérem, hogy a, a túloldal is ugyanezt eh, ugyanezt végezze. Ugyanazokat az országoktól kérem ezt, akiknek aggodalma van a javaslat tartalmával kapcsolatban. A határon átnyúló szolgáltatások kezeletében belül a belső piac működését eh, biztosítani kell, és remélem, hogy mindenki számára érthető a törvény, akinek alkalmaznia kell. Három dolog. Az első, minden ágazatra terjen ki a, a javaslat. Engem aggaszt az, hogy az összes, igazából ez aggaszt engem. A, vállalaton belüli transferekre ugyanúgy. A második dolog, nem világos számára a bérezés definíciója, és ez az egyik legnagyobb problematikus pontja ennek a javaslatnak, nem kaptunk a bizottságtól sem magyarázatot erre. És kérni fogom az átláthatóságot, mert végül is minden egyes elemet nyilvánosságra kell hozni, és a vállalatok ne, támasz, ne számíthassanak olyan kifizetésekre, amelyek nem átláthatók. A harmadik, a 24 hónapos szabály, nem hiszem, hogy ez megoldja a problémát ez az a három alapvető, konkrét dolog, amit, amiről szerintem beszélnünk kellene, persze órákon át tudnánk beszélni, de várom a javaslatokat, a módosítókat, amikkel majd együttműködünk, és természetesen mindenkit tájékoztatunk. Two minutes uh, to Rina Ronja Kari. Kári kolléganőnek, két percre. Gue. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet mondok a két előadónak, ehhez a folyamathoz, eljárás, az tényleg jó volt ez, ez sikeres volt, valamennyiünk számára hasznosnak is bizonyult, különböző releváns érdekek hangzottak el hozzáállások, és azt kell, hogy mondjam a tervezet alapján, hogy meghallgattak bennünket, és úgy tűnik, hogy komolyan vették a felvetéseinket, igyekeztek ezt figyelembe venni, és beépíteni a szövegbe. Köszönöm szépen. Néhány nagyon fontos pontunk, amelyeket még elmondanék a következő eljáráshoz, azok a következők. Itt eh, arról van szó, hogy a tagállamokra vonatkozó előírásokat egyértelművé kell tenni, és eh, a tagállamok határozhassák meg, mit is jelent a jövedelem adott esetben. Nem az általános jövedelemről beszélünk itt, hanem konkrétan kell ezt szabályozni. Egyenlő munkáját egyenlő bér, mint elv, ez nagyon fontos. Aztán a helyi ágazati kollektív szerződések is szóba kerülnek, ezek fontosak számunkra, és a GUA NGL részéről van egy javaslatunk még az időszakra vonatkozóan, a 24 hónap túl hosszú, mi 6 hónapot javasolnánk időszaknak kiküldetésnél, mert ez gondoljuk, hogy kiküldetés tényleg legyen egy átmeneti időszak, csak aztán ami a jogalapot illeti, fontos valamennyiünk számára, hogy a szociális fejezetet is befoglal, belefoglaljuk a szövegbe, és ez egy minimális irányelv, ezt is hangsúlyozni kell, vagyis a tagállamok ennél szigorúbbak is lehetnek, ezt a lehetőséget meg kell adni nekik, illetőleg az Európai Bíróság szerepét is világossá kell tenni jónak tartom, amit javasolnak, lesz egy sor módosítónk, de az eljárást jónak tartjuk, hasznos ez a parlamentnek, hogy ilyen jó együttműködés sikerült kialakítani. Terry Reinke a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az társ előadóknak, az árnyék előadóknak is. Jó időt töltöttünk együtt, két általános megjegyzésem lenne, mielőtt konkrét témákkal foglalkoznék, amiről majd fókuszálunk a módosítóinkkal az első. Sokan vannak, akik azt követelünk, hogyha megszabad, hogy szabaduljunk meg ezt az irányelvet, és ez javítaná a munkavállalók helyzetét Európában. Világosan leszögezem, hogy ez nonsens. Hogyha megszabadunk ettől az irányelv irányelvtől mi történik utána, az történik, hogy eh, egy lefelé irányuló verseny indul meg, és azt a minimális védelmet is elveszítjük, eh, ami eddig megadott volt. Eh, legyünk őszinték az emberekkel, a kevesebb szabályozás lenne, hogyha megszabadulunk ettől az irányelvtől, és ha meg akarunk szabadulni ettől az irányelvtől, ez azt jelenti, hogy az egységes piacot hagynánk el, és ez nem lehet jó az Európai Unió munkavállalói számára. A második pont, amit fontosnak tartok, gyakran mi is történt, ezen irányelv felülvizsgálatáról beszéltek, és a végrehajtási irányelvről. Világosá kell tenni, hogy a két irányelvet nem szabad egymás ellen kijátszani, mert a tagállamokra tényleg nyomást kell gyakorolni, hogy ültessék át a végrehajtás irányelvet, ezt egyébként a társelőadók el is mondták, és ezt mindenképpen a tagállamokra kell hárítani, hogy végezzék el a feladatukat, és, és van egy alapvető probléma az irányelvből, ami miatt szükség van a felvizsgálatra. Aztán még egy utolsó pont, amit felvetnék, nagy többségünk osztja azt a véleményt, hogy garantálni akarjuk a mozgás szabadságát, a szolgáltatások szabadságát Európában. De fel kell tennünk egy kérdést természetesen, hogy egyenlő esély van-e valójában a különböző tagállamok között. Mi ténylegesen attól tartunk, kialakul ez a lefelé irányuló verseny, ezért kell felvizsgálni ezt az irányelvet, hogy tisztességes egyenlő esélyeket biztosítsunk a munkavállalók számára. Aztán most nézzük meg konkrétan a pontokat, amikről beszélnénk. Az egyik ilyen pont a jogalap kérdése természetesen, mert ami most van, az világosan a szolgáltatások szabadságát el, helyezi előtérbe, de a munkavállalók jogait is jobban figyelembe kell venni. A második pont a kollektív megállapodások kérdése. A hatályt szeretnénk itt kibővíteni a leginkább reprezentatív kollektív megállapodásokra. Ez egy politikai vita ne itt a technikai részletekről beszélni kell természetesen, de ne akadjunk el a technikai kérdések miatt. Köszönöm szépen, hogy egy kicsivel több időt kaptam. Laura Agia, EFDD, most nincs itt. Hokkor, aki az Áldét képviseli, időközben megérkezett, mint e köszönöm, Két perce. Nagyon örülök annak, hogy sort kerítünk erre az eszmecserére a mai napon. Meggyőződésem, hogy a módosítóink beterjesztése előtt részletesen fontos, hogy politikusként pontosan megértsük, hogy mik a legfontosabb pontok ebben az anyagban először is, ezt már számos alkalommal hangsúlyoztam, kerüljük el azt, hogy megosztjuk Európát kelet és nyugat között. Ez nem lehet célja ennek a javaslatnak. Úgy gondolom, hogy igyekeznünk kell azonosítani a legfontosabb aggályokat, és pragmatikus megoldásokra kell törekednünk a tagállamok, munkavállalói és a gazdasági szereplők számára egyaránt. A kollégákat sürgetném, hogy eh, ne kerüljük el hogy ezt az irányelvet csak arra használjuk, hogy a kizsákmányolásra szemben lépjünk fel. Itt a kiküldetésben lévő munkavállalókról van szó valójában, és a gazdasági életnek is megvannak az érdekei. Természetesen a kiskapukat be kell csukni, hogy, és az ilyen áll kiküldetéseket meg kell szüntetni, de nem szabad ezt kizárólag a kizsákmányolásra korlátozni. Most anélkül, hogy minden részletre kitérnék a mai napon, egy kulcsfontosságú pontot vetnék még fel, amikor a vállalatom belüli kiküldetésről beszélünk, akkor fontos, vagy vállalatok közötti kiküldetésről beszélünk, akkor ne csak a építőiparról beszéljünk, hanem fiatal emberekről is, illetőleg technikai specialistákról, akik eh, eh, különböző országban dolgoznak ugyanazon cég számára. Összefoglalva tehát elmondhatom, meggyőződésem, hogy nagyon fontos lesz, hogy alaposan megnézzük a gyakorlati hatásokat, amelyek kialakulhatnak a javaslataink következtében. Mi milyen hatások érik a munkavállalókat, a gazdasági élet szereplőit is, és ilyen értelemben működőképes javaslatokat kell tennünk. Köszönöm szépen az előadóknak az elvégzett munkát és kiváló együttműködés alakult ki közöttünk. Várom a további munkát a következő hónapokban. Köszönöm szépen, Hokkor, hogy az ECR-t képviselte. Igen. A plusz időt nem fog senki kapni, amit ön kapott. Matán úr, két percben. Merci, madame le président. Köszönöm, elnök asszony. Már előre szeretném bocsátani, hogy elnézést kell, hogy kérjünk, önök is elnézést kell, hogy kérjenek. Elizabeth Moren Chartier nevében és Agnes nevében, akik nagyon jól dolgoztak, hiszen kettő perc kettő percet adnak arra, hogy egy véleményt elmondjunk, hát ez szerintem ez megsérti ezt a két hölgyet, aki hat hónapja, több mint hat hónapja dolgoznak ezen a jelentésen. És az utolsó szakbizottsági ülésen az ön hibája miatt, elnök asszony az ön hibája miatt mert korlátozta a felszólalási időt, ezért el kellett harrasztanunk ennek a jelentésnek a megtárgyalását. Ezért kérem, én elnézést kérek, ön is kérjen elnézést ettől a két előadótól, mert ez minősíthetetlen. Minősíthetetlen egy ilyen téma esetén. És most elmondom a véleményemet. Az első percét már el is használta. Folytassa. Elnök asszony, arrogáns, arrogáns módon vezeti az ülést, és a társelőadók nevében is felszólalok. Ön rendszeresen szépen mosolyog, amikor ezeket a cselekedeteket elköveti, és ez elfogadhatatlan. Káza úr! Káza úr! Mikrofonon kívül hangzott el a megjegyzés Káza úr. Elnök asszony, ez az arrogancia, ezt nem tudom elfogadni. Mindennyian megállapodtunk abban, hogy ugyanannyi időt kap mindenki. Most, hogy néppárt, ECR, ALDE vagy ELNF részéről szólal fel valaki, mindenkit ugyanúgy kell kezelni. Úgyhogy Dominik Márten úr, kérem maradjon csöndben, tegye fel a kérdéseit. Uh, now you have used your... A felszólási időt elhasználta Márten úr, úgyhogy folytatjuk. A Júri képviselőjét hallgatjuk meg, a Júri vélemény előadóját, Jean-Marie Cavadát. Szokás szerint már megint úgy jár el, ahogy szokott, a populista vagyok, és köszönetet mondanék a viselkedésért, ezt fölvettük, ezt közé fogjuk tenni. Kaza úr, elég volt a felszólásaiból. Ne vesztegessük az időt, Márten úr. 8 millió választott képviselek, vesztegetik az időnket. Igen, ők fognak fölháborodni, igen. És köszönet, köszönet, hiszen ezt fölvettük, és közé fogjuk tenni. Thank you. I Köszönöm. Most megadom a szót. Igen, tessék. Ha ez fölvételre került, akkor szeretném expliciten elmondani, hogy a Márten úr előtti felszólaló egyáltalán nem képviselte az ALDE véleményét, és nem az ALDE nevében szólalt föl, mert összekeverte, és ön azt mondta, hogy az ALDE tagja hallgattuk meg, úgyhogy ezt szerettem volna hangsúlyozni. Korábban azt mondta, hogy ALDE képviselőként szólal föl. De ezt korrigáltam. Köszönöm a megjegyzését. Ralán úrnak adom meg a szót. Önné a szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem nagyon sok nehézség áll előttünk a dosszié tekintetében, és ezért a kiküldetés értelmére kell, hogy visszatérjünk ennek a koncepcióra. Mit jelent a kiküldetés? A kiküldetés az egy olyan dolog, ami lehetővé teszi a vállalkozók számára, ami lehetővé teszi a vállalkozásaink számára, hogy amelynek van egy tevékenység egy bizonyos országban, hogy ideiglenesen kiküldje a dolgozóit, a saját dolgozóit egy másik tagállamba. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a fő probléma azokhoz a gyakorlatokhoz kapcsolódik, amelyek nem felelnek meg ennek a filozófiának. Vagyis a munkaerőközvetítő ügynökségek és a bújtatott alkalmazás ezek a problémák. Úgyhogy mi ugye támogatni kívánjuk a dolgozók mobilitását a verseny erősítése érdekében. De egy olyan rendszerre van szükség, amely a dolgozókat nem állítják versenybe csak a költség alapján. És ebből a filozófiából kiindulva szerintem fölállíthatjuk azt az irányvonalat, ami fontos számunkra, és ami kevésbé fontos. Még egy dolgot szeretnék mondani, hangsúlyozni a javadalmazás koncepciója, a díjazás koncepciója. Nagyon fontos, hogy tiszteletben tartani a munkafeltételeket, a kiküldett eh, dolgozók esetében is. Egy példát szeretnék mondani, az én országomban egy dolgozó kiküldöttként dolgozik, és akkor az ő munkaadója mondjuk azt mondja, hogy nem tartja a tiszteletben például a lakatáshoz való jogokat, és egy konténerben kell eh, élnie ennek a kiküldött dolgozónak, ez nem elfogadható. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Igen, ön a szélső jobbot nagyon jól képviseli, Márten úr, Európa ellenes, Márten úr. Kérem, a termen kívül kiabáljon. Emilian Pavel képviselőnek adom meg a szót. Um, thank you, Mr. Martin. Köszönöm szépen, Márten úr. Kedves kollégák, mindannyian a házban jobban akarjuk védelni az európai munkavállalók munkakörülményeit, függetlenül attól, hogy honnan jönnek és hol van szükség számokra. Számomra és az szabad ö, ö, szolgáltatások és mozgás és munkavállalás alapvető fontos. Ez, fontos az is, hogy megfelelő szabályokkal biztosítsuk és tiszteletet biztosítsunk azoknak, akik ott han is maradnak. Azok a vállalatok, akik úgy döntenek, hogy bezárják inkább a, a, a vállalatot, és az úgynevezett sötét oldalra állnak át, azoknak nem szabad ezt lehetővé ten, kell tenni. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy a gyermekek számára a munkavállalók és szolgáltatások szabad mozgása mellett megfelelő otthon tudjunk biztosítani. Nem szabad további ö, határokat felhozni, mint például most Schengennel próbálják megvalósítani. Úgy gondolom az irányelvvel kapcsolatban, hogy sajnos ez meg fog bukni, és nem ért célba. Az egyetlen, aki nagyon korlátozott munkavállalói kör érdekét fogja szolgálni. Azok, akik az utcán élnek, azok ne ők legyenek a mérce, akiknek a szintjére visszük a szabályozást. Meg kell találni azokat, akik visszaélnek a jogszabályokkal és a lehetőségekkel. A, az igazi that we face in this year. elefánt a porcelánboltban az, aki illegális gyakorlatokat folytat, embercsempészetet folytat. A munkavállalók kiküldetésével kapcsolatban ezeket a, a problémákat tér, tényekre kell alapítani, és le kell állítani az illegális törvényellenes gyakorlatokat. Több millió európait kell megvédenünk attól, hogy megalázzák őket, elszegényedjenek, és sötét jövő elő álljon csak előttük. A, ki, a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos tárgyalások során az a fontos, hogy nagyobb lehetőségeket biztosítsunk, a szociális dömping szemben fellépjünk, és úgy gondolom, hogy a fejlettebb tagországok amikor a kevésbé fejlett országokban investálnak, pontosan az alacsonyabb költségek versenyelőnyét használják. Nem gondolják, hogy a keleti tagországokból dolgozók jobban szeretnének inkább otthon dolgozni és otthon élni? Köszönöm, Koszlavszka asszonynak adom meg két percre a szót. Szanowni Państwo, e, Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az irányelv célja, hogy védjük a dolgozók jogait, hogy fokozzuk az átláthatóságot a jogalkodás szintjén, illetve hogy segítsük azon vállalkozások munkáját is, amelyeknél felmerül a dolgozók kiküldetése. A tapasztalatunk alapján a helyzetet nem javítjuk, hanem sőt plusz problémákat kreálunk az új intézkedésekkel a vállalkozások számára. És főleg a kis vállalkozások részéről érkezik ilyen parasz. Valójában a nagy vállalkozásokat szolgáljuk az új intézkedésekkel, főleg a nyugati vállalkozásokat, és hátrányos a kis vállalkozások számára. Például a szállítás az egy olyan terület, ami nincs szabályozva, az irányelv ezt nem szabályozza ezt a szektort. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a szállítási szektor 90%-át mikrovállalkozások alkotják, és ők nem képesek elviselni azt az administratív terhet, ami ennek az irányelvnek a következtében be fog következni. Ezek a kisvállalkozások egyszerűen nem képesek ezt a, erre a kihívásra választ adni. Ismerni kellene, ismerjük kellene az egyes országok jogalkotását, az összes olyan ország jogalkotását, amelyen áthaladnak a sofőrjeik, ismerniük kellene az egyes országok nyelvét is, stb. El fog küldeni egy szakértői tanulmányt Lengyelországból, egy példa is szerepel ebben. Egy kamionsofőr, egy sofőr kilenc napon keresztül dolgozik, utazik, és 1000 euró is lehet a fizetésének a különbsége, attól függően, hogy milyen országokon halad át. Ez egy sor problémát vet föl, és ezt nem megoldjuk. Szerintem végig kell gondolni ezeket a problémákat, és szeretném jelezni, hogy módosító indítványokat fogok majd benyújtani. Thank you. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Már elég érdekesen indul a délelőtt, és Hollandiában majd újra el tudom magyarázni, hogy az ENF-es kollégákat mindig sokkal jobban érdekli az, hogy panaszkodjanak és kiabáljanak, ahelyett, hogy a választópolgárok érdekeivel foglalkoznak. Én azért ülök itt, hogy a választópolgárokat képviseljem, és ez a dolgozói kiküldetés témájára is érvényes. Egyértelművé szeretném tenni, hogy a szolgáltatások szabad mozgásáról beszélünk itt, és nem a dolgozók szabad mozgásáról. Én százszerzalékosan mindig támogatom a dolgozók szabad mozgását. Bárki Európa bármely országából átmehet egy másik országba dolgozni, és pontosan ugyanolyan feltételek között kell, hogy dolgozzon, mint a hazai dolgozók de itt a kiküldetés esetében azt látjuk, hogy sokszor a kiküldetést arra használják föl, hogy a, pontosan a, a dolgozók szabad mozgásának kereteiből akarják kiemelni ezeket az embereket. Idő, időtartam a problémás. Mindig azt mondjuk, hogy ez egy korlátozott időre szól, de soha nem mondjuk meg pontosan, hogy mi ez a korlátozott idő. Szerintem ezt meg kell, tehát politikusként meg kell, hogy határozzuk, hogy mi egy megfelelő időtartam a kiküldetés szempontjából. Továbbá bizonyos szektorokban lehet szektorokban lehet, hogy jobban kell korlátozni az időtartalmat, mint más szektorokban, úgyhogy innovatív módon kéne kezelni ezt a kérdést. Teljes mértékben egyetértek Elizabettel és Ágnesszel a tekintetben, hogy hogyan kell dolgoznunk a jövedelmezés kérdésén, a javadalmazás kérdésén. Most elfogadhatatlan az, hogy vannak olyan építőipari cégek, ahol együtt dolgoznak a hazai dolgozókkal kiküldöttek, és a, persze a kiküldöttek végzik a veszélyes, piszkos munkákat és szabályozatlan munkaidőben, és nincsenek olyan védett feltételek számukra, mint a helyiek, helyi dolgozók számára, akik viszont a tisztább munkát, a kevésbé veszélyes munkákat végzik. Átláthatók kell, hogy legyünk, egyértelműen kell, hogy fogalmazzunk, és azt kell biztosítsuk, hogy bármit is döntünk, most a dolgozók kiküldetése témájában, az ne kerüljön az Európai Bíróság elé néhány éven belül. A dolgozóknak és a vállalkozásoknak is pontosan tudniuk kell, hogy mit vállalnak. Köszönöm, Sajderova asszony. Köszönöm, elnök asszony. Morás Átjai kolléga nagyon nehéz feladatot kapott ugye a feladat az volt, hogy javítani kell a bizottsági javaslatot, amit a végrehajtási irányelv alkalmazása előtt kellett elkészíteni. nagyra értékelem a munkájukat, a jogalap tekintetében, a dolgozók védelme tekintetében teljesen egyetértek mindezekkel a témákkal. Viszont úgy gondolom, hogy felelősek vagyunk azért, hogy egy olyan jelentést készítsünk a szakbizottság nevében, ami elfogadható, és választ kell adnunk tizenegy tagállam ellenvetésére. Módosító indítványokat fogok benyújtani. Először is azt fogom javasolni, hogy az irányelv hatájából vegyük ki a közlekedés, a szállítás szektorát, mert ez specifikus, és specifikus jogalkotással kell szabályozni. A bizottság és a kollégák is hangsúlyozták, hogy specifikus jellegű a szállítási szektor. Anéska Koszlecickoja kollégával teljesen egyetértek, mert itt sok probléma felmerül. Másodszorban egy kettős duális rendszert fogok javasolni, a hat hónap fölötti kiküldetés tekintetében a, a, ott a jelenlegi rendszert kelljen alkalmazni, és hat hónap alatt alkalmaznám az új bizottság által javasolt és a előadó által javasolt javadalmazási rendszert. Ez a kkv számára előnyösebb lesz, és nem lesz túl nagy, túlzott bürokrácia, nem fogja terhelni őket, illetve egyéb akadályok. Várom a gyümölcsöző vitát, és remélem, hogy jó megoldásokat fogunk tudni találni. Köszönöm. Thank you, Jutta Steinruck. Jutta Steinruck. Köszönöm az előadóknak akik az egyik utolsó ülésen, amikor megkezdődött a vita, részletesen bemutatták tehát a jelentésünket az ott jelenlévő kollégák figyelemmel kísérhették ezt. Örülök, hogy a mai napon folytatjuk ezt a megkezdett vitát. Szerintem érzelemmentesen próbáljuk meg vitatkozni erről. A kiküldetés irányel felülvizsgálatának célja az, hogy a kiskapukat, amelyeket időközben felismertünk, ami ott 96 óta, amelyek itt felmerültek, tehát úgy tűnik, hogy be tudjuk zárni az ilyen postafiók cégeket is, és végül is az Európai Bíróság ítéleteiben a parlament szándékát alátámasztotta. Tehát itt az esélyünk, hogy tisztázzuk a helyzetet. Köszönöm az előadóknak, hogy jó jelentést írtak. Szerintem valamennyi fél számára tisztességesen kell kialakítani a kiküldetéseket a munkavállalók számára, a tisztességes cégek számára is. És sajnos az a helyzet, hogy azok hogy a tisztességesek viselik a következményeit annak, amit a tisztességtelenek csinálnak. Szerintem a nemzeti kollektív megállapodásokat is tiszteletben kell tartani az irányelven, tehát minden nemű tarifális vagy kollektív szerződést figyelembe kell venni közlekedési, a szállítási ágazattal kapcsolatban szerintem fontos, vannak nagyon mobil munkavállalók, és adott esetben más szabályokat kell rájuk alkalmazni. De nem lehet csak úgy kivenni a közlekedés szállítást ebből, mielőtt a bizottság tényleg nekiáll egy új irányelvnek. A szocialisták és demokraták még egy néhány módosítóval előállnak, majd mi ezt határokon átnyúlóan vitattok meg, és mindenkinek az érdekeit figyelembe fogjuk venni. Köszönöm. Köszönöm. Jáslövika asszony, két percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak hogy összeállították a jelentést, és tudom, hogy egy ilyen jelentés elkészítése, egy ilyen ellentmondásos témában jelentés készítése, mint a kiküldetés, nagyon nagy kihívás. Nagyra értékelem azt a tényt is, hogy az előadók nem hagyták, hogy a külső nyomás alapján szabják meg a szabályokat, például a 24 hónapos kérdés témájában. Azt is nagyra értékelem, hogy az előadók felvetették a kérdést, hogy a szokásos szolgáltatás nyújtás helyét meg kell vizsgálni. Sokszor a dolgozók 24 hónapon belül pontos jogalkotási szabályok alapján kell, hogy dolgozzanak. Végül is, amit a bizottság javasol, az az, hogy egy olyan jogalkotási környezetbe helyezik a dolgozót, amit egyáltalán nem ismernek. Ez szolgálja a dolgozó érdekét? Nem, egyáltalán nem. Úgy gondolom, hogy ez nagyon veszélyes. Továbbá az is fontos, hogy választ kell adni arra, hogy hogyan lehet számolni a kiküldetés idejét a dolgozó esetében, a vállalkozás esetében és a szolgáltatás tekintetében. Ez most abszolút korlát, vagy pedig újra lehet indítani a számítását a 24 hónapnak. Ez egy olyan kérdés, amire, amit a bizottság nem tudott megoldani. Ugyanez érvényes a 16-os pontban a díjazás kérdése, mi alkotja a jövedelmet, milyen elemek tartoznak a jövedelemhez. Pontosan meg kellene határozni azt, hogy a jövedelem korlát közé, illetve keretei közé mi tartozik, milyen esetleges kiegészítő jövedelmek például. Köszönöm, Sorce úr, kettő perc van. A Elnök asszony, én is köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapunk az eszmecserére, ahol végül is mindenki elmondhatja adott esetben az eltérő véleményeit is. A kiküldetés irányelvnél szerintem helyes. Először is, hogy, hogy sor kerül a felülvizsgálatra, a 90-es évekből származik, ez ezt pontosítani kell. A végrehajtási irányelvnél láttuk viszont, hogy jó ötleteink vannak, csak hát a tagállamok nem hajtják végre egy adott időn belül, és akkor nem sokra megyünk ezzel két alapvető, sőt egy plusz harmadik alapvető probléma is van itt szerintem. Hogyha túl bonyolultá tennénk a kiküldetést, akkor az egységes piacot, a munkavállalók szabad mozgását akadályozunk, és még több fekete munka lenne, ami már önmagában is elég nagy probléma, ezt tudjuk. Két-három pontra térnék ki, amelyek fontosak. Az egyik a javadalmazás témája a bérfizetés témája. Itt olyan módokat kell találni, amelyek igazságosabbá teszik a javadalmazást, és jól érthetőek a munkavállalók és a munkadók számára is egyaránt mert szerintem csak, hogyha érthető, világos definícióval dolgozunk, ha nem túl sok bizonytalan fogalommal dolgozunk, akkor tudjuk megoldani ezt a kérdést a munkavállalók, a munkadók érdekében, hogy kevesebb, tisztázatlan kérdés legyen, és kevesebb per mindenek előtt. Aztán egy További téma az EU, EU-t átfogó weboldal, honlap. Van már most, hogy csak nem működik igazán, ezért a felszólítás részünkről ezt definiáljuk, határozott meg miről van szó, és így a tájékoztatási problémát jobban megoldanánk. Egy második szó még, ha már rövid idő, az időtartam. Nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy nem szabad túl korán alkalmazni a fogadó ország jogát, de azért a 24 hónap, 18 hónap eh, is szóba került már, de valamikor látjuk, hogy a kiküldetés a lejárat előtt néhány nappal jár majd le, és ezzel visszaélnek, függetlenül attól, hogy 18 vagy 24 hónap. Ennyit szerettem volna magam részéről elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kalvi úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a társelőadóknak, nagyon jó munkát végeztek, és nehéz munkát végeztek. Most ugye vitát folytatunk, ezért két alapvető, vagy három alapvető gondolatot szeretnék megosztani önöknek. Az ALDE pozíciója, amit Labajova asszony elmondott, ő az ALDE árnyék előadója, egy értelműen fogalmaz egy témában. Lehet, hogy van probléma, lehet, hogy nincs probléma, lehet, hogy van egy nagy probléma, lehet, hogy nincs nagy probléma, ez de bármi is a megoldás, akármilyen megoldás javasol a bizottság, az ADE számára nagyon fontos, hogy a dolgozók szabad mozgására és a szolgáltatások szabad nyújtására ez nem jelenthet plusz terhet. Bármilyen megoldást is találunk ki, bármi is van a most, ami most van a papíron, az viszont arra ez nem igaz. Tehát ezt szeretem volna hangsúlyozni első sorban, másodszorban. Nem vagyok biztos abban, hogy jó irányba mozdulunk el. És éppen ezért majd módosító indítványokat is fogok benyújtani. Költségekről beszélünk. Mindig lesz költségverseny a dolgozók esetében. Hát ha ez nem lenne igaz, ha nem lett volna igaz a múltban, akkor a spanyolok nem mentek volna külföldre dolgozni, és Spanyolországnál, nem, Spanyolországban az iparosodás nem következhetett volna be, stb. Egyébként viszont ellenkezőleg a visszaélések ellen akarunk harcolni. Role úr is mondott egy egyértelmű dolgot. Vannak jogok, ezt a jogszabályok kimondják, ezeket tiszteletben kell tartani. Viszont itt a joggal való visszaélésről van szó, úgyhogy a vállalkozások, nézzük meg a, a postafiak vállalkozásokat, a nem termelő vállalkozásokat, és miért nem növeljük az ellenőrzést, akár európai szinten is, például munkafelügyelőkön keresztül. Ez nem érné hátrányosan a versenyt és a munkaerő szabad mozgását. Köszönöm, Van den úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Három dolog. Az egyik az elégedettség, a második az aggodalmak, a harmadik pedig eh, a, a látszólagos dolgok. Nézzük az elégedettséget. Úgy gondolom, hogy a szabályok, amiket meghatároztunk, azok tulajdonképpen nagyon jó, eh, hogy megszülettek, és hogy vitatkozhatunk róla. Elégedett vagyok amiatt is, hogy a migráció kapcsán most a minimális, a minimál bérfogalmát is be akarjuk vezetni, és ez egyenlőbb feltételeket biztos. A második az alkotalom. Aggodalok, ami, aggodom amiatt, hogy a kiküldetést szociális dömpingnek értékeli a parlament. Hadd hangsúlyozzam, hogy ez legális opció, és az a minimális mértékre kellene szorítani ezt, mert nem ez a fajta munka, amit támogatnunk kell harmadsorban a látszat. Attól félek, hogy túl erősen akarunk szabályozni, akkor az emberek az illegális opciókat fogják inkább választani. Ennek az a veszélye, hogy a, az emberek, a polgárok fenntarthatatlan munka, munkát vállalnak. Természetesen ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb eszközünk is lesz ellen. Tudatában kell legyünk arra, hogy a, a kiküldetés ennek ez az árnyoldala is lehet, ezért szerintem inkább a legális opciót kellene választanunk. Amint az ellenőrzés, a munkahelyi e- ellenőrzés könnyebb lesz és egyszerűbb, akkor pontosabban lehet látni, hogy melyek azok a területek, amelyeken még e, változtatni kell, és melyek az egyértelmű e, területek. Mindenképpen a szociális biztonság kell, hogy az elsődleges célunk legyen ennek kapcsán is. Köszönöm szépen! Linkjevis utaasszony. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amióta az EP-ben, ebben a szakbizottságban dolgozom, az irányelvre vonatkozó javaslatok voltak mindig a legnehezebbek. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, hiszen igen nagy munkát végeztek. Elsősorban azért, mert eh, ezek azok a javaslatok, amelyek rendkívül érzékenyek, különösen a közép-kelet-európai országok számára. Az országokból nagyon eh, sokan, közöttük Litvániában is, a gazdagabb államokban keresnek eh, munkát, ezt nem lehet tagadni. És természetesen azok a vállalatok, akik eh, kiküldik munkavállalóikat, nem azokat a béréket eh, fizetik meg, és nem biztosítanak megfelelő munka, jó munkakörülményeket számukra. Nos, eh, a helyet, hogy béreket fizetnének, különböző formában juttatásokat adnak, de nem fizetnek balesetbiztosítást, társadalombiztosítást. Nincs meg az egyenlőség, és nem tudjuk megtalálni az egyensúlyt sem, hogy feloldjuk a régi és új tagállamok közti antagonizmust. Talán nyomást kellene gyakorolnunk a, a bizottságra, hogy a szállítási ágazatban dolgozók munkakörülményeit kezdje javítani. Nem hiszem, hogy egyszerű lenne, mert nagy a különbség a tagállamok között e téren, és nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy sok mindent meg tudjunk oldani. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Bocs. Én is szeretnék köszöntet mondani a társadalmatoknak a munkájukhoz Szerintem itt általános érdekű kérdésekről van szó, vagyis a, fönn kell tartani a szab, munkaerő szabad mozgását, és ugyanakkor biztosítani kell a védelmet és a legalitást. Ugye nem engedhetünk meg jövedelem különbséget, attól függően, hogy már melyik országból érkeznek a dolgozók, és nem engedhetjük meg, hogy ne legyen ugyanolyan kollektív szerződéses védelmük, illetve társadalombiztosítási jutatások és a szállás egy fontos kérdés. Sokszor az ilyen dolgozóknál a szállás feltételek egyszerűen elfogadhatatlanak. Második megjegyzésem. Fontos, hogy ideiglenes legyen ez a kiküldetés. Lehet, hogy rugalmasabban kell fogalmazni ebben a témában, de, de mindenképpen ideiglenes kell, hogy ez legyen. Lehet egy évig, vagy néhány hónapig valaki ideiglenes kiküldött, és aztán lehet, hogy újra lehet indítani a, a számítást, ezt ellenőrizni kell. Aztán azzal kapcsolatban, hogy kizárjuk-e a szállítási szektort, több oka van ennek. Sok veszély van itt, például a közúti biztonsági, környezeti veszélyek, aztán lehetséges veszélyek a vasúti szállítás esetében is. De itt más problémák is felmerülnek. Itt nagy vállalkozások léteznek Európában, a szállítási szektorban, akik alvállalkozókat, vagy pedig kis vállalkozásokat alkalmaznak, és ezeken keresztül fizetik az alkalmazottaikat ezt nem szabad megengedni, postafiók cégek esetén például. Még egy dolog, amit szeretnék mondani, hogy ellenőrzési rendszert is ki kell alakítani. A kérdésem az, hogy lehet, hogy messzebbre kéne menni, európai szintű ö, munkaügyi felügyeletet kellene esetleg felállítani. Köszönöm. Befejezte? Köszönöm szépen, befejezte? Rahfó úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni és köszönetet mondani a két eh, előadónak és az árnyék előadóknak. Szerényen fogok fogalmazni. A bizottságban, ugye ebben a témában eh, szeretnék azért szerényen fogalmazni, de azért lenne néhány meg is. Nem hiszem, hogy ellentmondás van egy új szöveg fölállítása között, és a között, hogy a korábbi szöveg is érvényben marad, és azt végre kell hajtani Szerintem az igaz, hogy sürgősen rendezni kell a helyzetet az európai polgárok érdekében, biztonságot kell garantálni a számukra. Nagyon sok aggály érvényesül ezzel a témával kapcsolatban sok országban. Az az ország, Franciaország, ahol engem megváltoztottak, sokszor kritizálja az országom, a hazám ezt az irányelvet, de ugyanakkor nagyon sok kiküldött dolgozót fogadunk, és, de ugyanakkor az is igaz, hogy nagyon sok francia dolgozó kiküldetésben dolgozik, ezért karikatúra jellegű, hogyha azt mondják, hogy mi ellenezzük ezeket a kérdéseket. Az egyértelmű, hogy támogatjuk az egységes piacot, a szabad mozgást. És a, a szetát tegnap megszavaztuk, ez egy nyitás a világ felé. Ugyanakkor egy olyan jelzést adunk, hogy mi meg bezárkózunk. Hát itt nagyon nagy az ellentmondás a szöveggel kapcsolatban konkrétan, amint csodálkozom először is. Lehet, hogy nincs pontosan megfogalmazva a mostani szövegben. Én úgy gondolom, hogy a megoldás a tagállamok együttműködése. Nem lehet a tagállamokat magukra hagyni. Együtt kell, hogy dolgozzanak a tagállamok. Ha nem dolgoznak együtt egy ilyen témában, akkor továbbra is vakon fogunk mozogni a versenykörnyezetben. Második megjegyzésem, igen, maximum határokat be kell állítani, a jövedelmezést pontosítani kell, és még egy megjegyzésem lenne, az nemzetközi szállítási szektorral kapcsolatban. Véleményem szerint hogyha ebben az irányában szabályozni akarjuk ezt a szektort, akkor pontosabban kell fogalmazni a jelenlegi szöveghez képest. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, Slotowski képviselő. Pani Przewodnicząca, ja się odniosę do propozycji. Köszönöm, elnök asszony a bizottsági javaslata szeretnék foglalkozni. Úgy tűnik számomra, hogy olyan határokat állítunk föl, amelyeken nem léphetnek túl a vállalkozások, és ez konkrétan érinti, közvetlenül érinti az új tagállamok vállalkozásait. Hogyha a javaslat célja az, hogy a visszaéléseket felszámolja, akkor nem megfelelően fogalmaz, hiszen a KKV-k lesznek az áldozatai ennek az új intézkedés sorozatnak. Ők sokszor nem tudják kihasználni az egységes piac nyújtotta előnyöket. A KKV-k versenyképessége pedig rendkívül fontos, egyszerűen csődbe fognak menni. Az a benyomásom, hogy a javaslat káros az egységes piac számára. Úgy gondolom, hogy a korlátozás a szolgáltatás nyújtás tekintetében nem igazolt. Továbbá úgy gondolom, hogy sok ország már jelezte azt, hogy hibák szerepelnek ebben a szövegben, de sajnálatos módon a helyzetet ez a szöveg csak rontja, nem javítja. Köszönöm. Akkor egy perce van, mert már felszólalt. E, dyrektywa dotycząca... Köszönöm. Az irányelv azonos javadalmazást ír elő azonos munkáért. De ez egy jó megoldás, de csak a papíron. Lehet, hogy a jövőben találunk majd jó megoldást erre, de ma ez a javaslat, ez falat épít Kelet és Nyugat-Európa között. Az a benyomásom, hogy megnyitjuk Pandora szelencéjét ezzel a meghatározással, és kárt okozunk a piacnak. A keleti országok dolgozói csak a munkaerő 0,1%-át képviselik a nyugat-európai dolgozókhoz képest, a helyi dolgozókhoz képest. Hogyan tudjuk tiszteletben tartani a szubszidiaritás elvét? miért nem veszük figyelembe a szubszidiaritást a dolgozó kiküldetése témájában. Az Európai Uniónak harcolnia kell az illegális foglalkoztatás ellen. Ez lenne a cél. Az irányelv ugyanakkor protekcionista megfogalmazásokat tartalmaz. Az javaslat tekintetében megint az erősebbek fognak előnyt érvezni. Köszönöm szépen. Egy kicsit késtem, a Mexikó delegációnál jártam hétfőn. Utazunk oda, mindenki érti, hogy mitől olyan fontos egy ilyen utazás. Hát a eh, mexikóiakkal szembeni diszkrimináció során szeretnénk szolidaritást mutatni. Az én kérdésem két témát érint. Az egyik téma az úgynevezett legnagyobb kedvezményelve. Ez továbbra is azt mondják nekem ezzel kapcsolatban, hogy a Roma egyes rendeletet ez sérti. Én ezt még nem találtam meg igazán a dokumentumaimban. Kedves Elizabeth, kedves Ágnes, el tudnám képzelni, hogy az Európai Bizottság ezen javaslata, hogy egy pótlékot adjunk hozzá, kiegészítésre lássuk el, az segítene. Tehát, hogyha a felek nem alakítottak ki másik jogi formát, ehhez hozzá tudnánk járni a másik, pedig nem akarunk kelet-nyugati ellentétet. Volt már ilyen, azon dolgozunk, hogy ez ne jöjjön létre a kelet és nyugat között és ez nyilván erre alkalmas, az illegalitással pedig szembe kell szállni, világos. Németországban nagyon keményen szállnak, ezzel, más országban nem annyira, de nem arról van szó, hogy embereket kiszorítsunk, hanem az igazságosság uralkodjon az egyes munkahelyeken, ez egy fontos dolog. A második kérdés, ami még fennmaradt, a honlapról már beszéltem legutóbb, és azt hiszem minősítetten válaszoltam erre. Itt van a 14-es és 21-es pont a reprezentatív kollektív megállapodások, tehát az a javaslat, hogy kibővítsük ezt a reprezentatív kollektív szerződésekre. Ez eh, a jogászok azt mondják, egy új fogalom, egy olyan jogi fogalom, aminek nincsen definíciója. Ezzel hogy ezzel kapcsolatban hogyan látjátok a helyzetet? Örülök, hogy ti ketten végzitek ezt a munkát, és köszönöm szépen a transzparens munkát. Mindig eh, kétoldalú párbeszédeket folytattunk végig, és örülök, hogy időt tudunk szállni egy ilyen vitára. Köszönöm szépen, Brock úr, két percben. Köszönöm szépen, néhány megjegyzésem van csak, és először is köszönetet mondok én is az előadónak. Nos, amikor azt látom, hogy különösen a közép-kelet-európai országok képviselői ezt úgy látják, hogy ezt a, ez a kérdés valami fajta leszámolás valamivel. Európa, lássuk tisztán, nem annak az eszköze, hogy szociális munkajogi kérdéseket, kollektív szerződéseket megkerüljön. Európa, ha ezt tenné, akkor sokkal rosszabb, bizonyos területei sokkal rosszabb helyzetbe kerülnének, és akkor Európának ez a vége lenne. Egy ilyen szabályozás védelmet kell, hogy biztosítson a befogadó országok ban dolgozók számára, de azok számára is, akik a származási országból elindulnak. Mert egyelőre ez, ez utóbbira nem biztosít védelmet. Gondoljuk csak a logisztikára. Hazámban azt látom, hogy nagyon sok kamionsofőr a hétvégét valamelyik német autópálya parkolóban a kamionban tölti, és szörnyű körülmények között élnek. És olyan bér mellett, olyan egyéni helyzetben, amely igen nehezen elfogadható. És ez mind a munkavállalóknak, mind pedig a német eh, kamionsofőrök számára kárt jelent, hiszen ők saját eh, bérek szerint szeretnének dolgozni. Hogyha ezeken a feltételeken tehát a befogadó országok képviselői, hogyha erről hallanak, akkor azt látják, hogy vissza kellene állítani a versenyképességüket ezekkel szemben, de ez nem a szociális Európa útja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Deli asszony. És Karina Deli? Karina Deli? Nem, jó. Laureszti asszony. Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy megfelelő számunkra kelet-nyugatról beszélni, mert a kelet is különféle. Észtország szempontjából a fő problémák nálunk az észt-finn kapcsolatban vannak, és ott ilyen jellegű problémát nem látunk, hiszen az együttműködés nagyon jó a szakszervezetek és a munkaügyi minisztérium között. Itt nem gond ez. De igenis megkértek arra, hogy emeljem ki, hogy problémát jelent az, hogy a, a, a kollektív szerződéseket a táron átnyúlóra akarják tenni. Ez egyfajta láncolattá. Az egész annyira átláthatatlan, mint a nyitott, mindenki számára elfogadhatók. Úgyhogy nagyon nehéz erre vonatkozóan megfelelő információt kapni. Szigorú szabályokat akarunk a vállalatokra, azt akarjuk, hogy a vállalatok tegyék nyilvánossá a kollektív szerződéses feltételeket. Jelenleg tisztességtelene a helyzet, mert a nagyvállalatok nem nyitottak, és nagyon nehéz a mi vállalatainknak megszerezni másoktól az információt. Fontulis úr, köszönöm ő a következő két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kiküldetés egy különleges foglalkoztatási forma, és alapvetően a határon átnyúló szolgáltatás szabadságra épül. Elsősorban ezt akarják a vállalatok is alkalmazni. A az építőipar 43%-át adja ennek, és a képzési és az egészségügyi ágazatban is igen sok kiküldetés van. A munkavállalókat megfelelően kell bérezni azokban az országokban, ahol dolgoznak, azonos munkáért azonos bérjár. Az építőiparban például, hogyha dolgozik, ugyanazért a tevékenységért gyakran nem kapja ugyanazt a bért, pedig azt kellene. Gyakran kihasználják a, a kiküldött munkásokat, hogy a, a nagyvállalatok, hogy saját nyereségüket növeljék, vagy orvosoknál ugyanez a helyzet. A nagy farmavállalatok így próbálják a nyereségeiket növelni. Görögországban van egy, egy most egy megszorítási program van hatályban, és kérdés, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy védjük a munkavállalókat az irányelv kötelezi a, váll- a tagállami vállalatokat erre. Köszönöm szépen. Krisztenzen úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érzékeny területre, területen járunk. Nem szabad, egyáltalán nem szabad ezt kelet-nyugat konfliktussá duzzasztani. Úgy gondolom, hogy az előadó megfelelő egyensúlyt tudott a jelentésében teremteni. Nem egyszerű a helyzet. Nem arról van szó, hogy valamilyen munkaerő mindenféle védelem nélkül lenne, hanem arról van szó, hogy úgy védjük, ahogy Brock és Mann urak mondták, azonos feltételeket biztosítsunk a munkavállalóknak, a befogadó országé munkavállalóihoz hasonlókat, azonosakat. A szociális munkavédelem, a adófizetés mind szabályszerű legyen, és a bérezés is úgy, ahogy az a a befogadó országban van. de pontosan erről van szó az irányelvben, hogy nagyon nehéz ellenőrizni ezt, mert a feltételek különbözőek, e, keretfeltételekre van szükség. Csak így tudjuk azt biztosítani, hogy betartják a szabályokat, és a munkavállalók azonos feltételek mellett dolgoznak. A kiküldöttek, mint a saját munkavállalók, nem arról van szó, hogy ki akarunk hagyni valakit, bárkit is nem, tisztességes versenyt akarunk, a vállalatok tisztességes versenyét, de a munkavállalókét is köszönöm. Köszönöm szépen. Karimandeli nincs itt. Lamajova asszony. Még második körben egy perc. Igen, röviden és csehül beszélek. Sajnálom, hogy a hogy azt kértem az elején, hogy mindenki hallgassa meg a másikat, figyeljen a másikra. Meg kell, hogy mondjam, itt most nincs erről szó. Ez nem egy fekete-fehér dolog. A, ugye visszaélésekről, munkavállalói szállásról beszélünk, és csak a negatívumokat említettük, de a, a a munkavállalók kiküldetése azért pozitívum önmagában, hiszen ez a szolgáltatások szabadságának része. Mind tiszteletben kell tartani a szabályokat, és nem minden cég próbálja ezeket megkerülni. Hogyha adminisztratív eljárát sokat akarunk bevezetni, akkor csak azokat fogjuk büntetni, akik amúgy is betartják a szabályokat és nem azt korrigáljuk, aki nem tartja be. Ez butaság lenne. Hallgassunk meg mindenkit, de, ne vá- de csak akkor lesz változás, hogyha szigorítjuk a szabályokat. Nézzük meg, hogy mi az, ami pozitívum, mi az, ami negatívum. Azt kérem még egyszer, hogy úgy tűnik, hogy két különböző kérdésről beszélünk. Nem a nyugat és kelet közti választóvonalról van itt szó, hanem Aközött is, hogy ki dolgozik magáncégnél, és ki nem. Figyeljünk egymásra, mert egyébként nem lépünk előre. Köszönöm. Eh, néhány szót magam is szólnék. Köszönöm én is az előadóknak. Jungérius és Morán Sartier asszonynak. Nagyszerű munkát végeztek eddig, és most az a kötelességünk, hogy ezt el is mondjuk, és most tényleg tovább kell fejleszteni az anyagot, és a rendszeren át kell vinni azt, amit felírtunk, hogy jó eredmény szülessen. Örülök annak is egyébként, hogy a jogi alapot a javaslat próbálja kibővíteni, ez nagyon fontos. Fontos lépés az is, hogy egy megfelelő jogi rendszerben kezeljük a kiküldetést, az olyan rendszerben, amelyet eredetileg szándékoztunk, és a nem csak az egységes piacot szabad szem előtt tartani, hanem a munkállalók jogait is jobban figyelembe kell venni, ez egy fontos. Ezt akartuk eredetileg is, mielőtt az egyik tagállam ezt blokkolta volna, és szerintem a kibővített jogi, jogalap fontos lesz, és hogyha az elejétől fogva így csináltuk volna, akkor ö, nem lennének azok a problémáink, amelyekkel találkoztunk, és a javadalmazás egy fontos dolog, ezt is meg kell beszélnünk, rendkívüli fontosságú, hogy ezt összhangba hozzuk a jogalappal. Ez nagyon sok problémát okoz ez a kérdés, és már dolgoznak ezen. Csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni, mert ez a téma egy olyan, amelyel a politikában az elmúlt 10-15 év alatt igen sokat foglalkoztunk, és eddig úgy látom, nagyon jó munkát végeztek, és remélem, hogy sikerül megvalósítani ezt eh, a keleti-nyugati szakadék mélyítése, a szocialisták, konzervatívok közötti szakadék mélyítése nélkül, mert ez jó egész Európának és az itt dolgozó embereknek. Miután ezt elmondtam, gyakorlatilag talán Mm, utolsóként kívánnak hozzászólni, és időre van szükség. Tehát ha az összes időre szükségük van, akkor adott esetben megkapják ezt az időt. Nem tudom, van-e itt a bizottság részéről valaki előtte, Pereira úr? Van, aki képviseli az Európai Bizottságot, csak röviden kommentálják, kommentálják kérem ezt, és utána megkapják az előadók a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy megadta a szót. Csak néhány megjegyzést szeretnék elmondani, amelyeket hasznosnak tartok. Az első nem az irányelv okozza a kiküldetést. A kiküldetés a szolgáltatások szabad mozgásának a következménye. 96-ban született az első irányelv. Az irányelv azért létezik, mert van kiküldetés, nem a kiküldetés miatt született meg az irányelv. És ezért, hogy a dolgozói kiküldetés legális, legális, legális természetesen, mert a szolgáltatások szabad mozgása része a szerződéseknek. Második megjegyzésem, kiegészítve azt, ami már elhangzott a dolgozók mobilitásának normál formája nem a kiküldetés, hanem a normál külföldi munkavállalás. A kiküldetés a szerződés 45-ös cikke alapján ugye érvényes, az, hogy a munka, külföldön munkát vállaló személyekre a 45-ös cikk érvényes, a kiküldetés egy másik helyzet. A 96-os irányelvnek a hatája egyértelmű. A 96-os arányelv minden szektorra érvényes. Ez fehéren-feketén szerepel az irányelvnek. Az egyetlen kivétel a tengeri áruszállítás. A kérdés az, hogy a szárazföldi szállítás lefedi-e? Igen, lefedi az irányelv. Egyébként a tízes preambulumon a bizottsági javaslatban ez szerepel, ez egy specifikus szektor, és valószínűleg kiigazításokra van szükség ezen szektor esetében, de várva ezt a tisztázást az irányelv közúti közlekedésre való alkalmazását, ezzel együtt tudnunk kell, hogy lefedi az irányelv, lefedi az összes szektorra vonatkozó kiküldetést, a nemzetközi szállítás nem minden esetben kiküldetés, amikor áthalad egy tagállamon egy kamion, az nem szolgáltatás és nem szolgáltatás nyújtás, úgyhogy ilyen esetben nem érvényes az irányelv. Egyértelműen a szövegben, a jelenlegi szövegben szerepelnek a határok, a korlátok, minden esetre általánoságban a közúti szállítás szektorát lefedi az irányelv, de a bizottság is elismeri, hogy itt pontosítani kell az irányelv alkalmazásának a feltételeit. Úgy gondolom, több képviselő említette, hogy jogi, egyetemi jogi megfogalmazásokra van szükség. Természetesen a dolgozóknak ismerniük kell, hogy milyen szabályok érvényesek rájuk a kiküldetés során. El kell ismerni, hogy a 96-os irányelv nem is tudom, hogy fogalmazzak, hát nem túl jól teljesít ilyen szempontból. Például a minimum rate, angolul így szerepel, franciául eszembe se jut most, hogy hogy volt ez a megfogalmazás. Nem egyértelmű megfogalmazás, és a bíróság különböző ítéleteit ismerjük. Egyébként sokszor, vagy a legtöbbször meglepetést okozott a bíróság ítélet. A gyakorlatban sokszor beszélünk több tagállamban a munkaügyi felügyelőkről, de a gyakorlatban a legtöbb befogadó országban a minimumbért minimálbérnek értelmezik, de az irányelvben nem ez szerepel, és a bírósági gyakorlat sem ezt mutatja. Viszont a gyakorlatban, mivel a helyi jogi keretben nem lett pontosan megfogalmazva, hogy ez mit jelent, ezért gyakorlatilag a bér szinonimájává vált ez a meghatározás. Az, hogy pontosan kell fogalmaznunk jogi szinten, ezért a mi javaslatunkban szereplő javadalmazás sokkal egyértelmű megfogalmazás. A javadalmazás definiálva van, kötelező, a nemzeti dolgozók számára kötelezően kifizetendő elemeket tartalmazza. Ez a befogadó országban teljesen egyértelmű, tudni kell, hogy a helyi dolgozóknak milyen elemekre van joga és itt nem a munkaügyi felügyelő fog dolgoz, dönteni. Egyértelműen ismertek ezek az elemek. Vannak olyan szektorok, ahol van például kollektív szerződés, ez meghatározza azokat az elemeket, amelyeknél tudjuk, hogy ez most kötelező jövedelem, jövedelem része, vagy sem. Ezért a célja a bizottságnak most az, hogy pontosan fogalmazzon, sőt, megkönnyítjük a munkaügyi felügyelők munkáját is a konkrét országokban, hogy politikailag ez mennyire célszerű vagy nem, az egy másik kérdés, de jogilag mindenképpen így tisztázni kívántuk ezt a kérdést. Még egy megjegyzésem lenne, elnézést, hogy már így is túl sokat beszéltem. Vörös vonalak, amiket nem kell, vagy nem szabad túllépnünk. Az egyik ilyen vörös vonal egyértelműen az, hogy a nem szabad olyan szabályokat előírni a kiküldett kiküldő vállalkozások számára, amelyeket nem kell betartania a e helyi vállalkozásoknak, hiszen ez a javaslattal ellentétes lenne. Úgy gondolom, hogy a kollektív szerződések alkalmazása, amelyek általában nem alkalmazandók, vagy amelyeket nem kell, hogy alkalmazza az összes szektorbeli vagy összes helyi vállalkozásnak, ennek negatív hatása lenne a a határokon átnyúló szolgáltatás kiküldetés keretében nyújtó vállalkozások számára. Végül a javadalmazás díjazás témájában pontosabb definícióra van szükség, ez elhangzott. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a 96-os irányelme szereplő minimálbér esetén is most is a javadalmazás definíciója a tagállam feladata. A javaslatnak ez a célja. És egyébként pedig túllépnénk az illetékességünkön, hogyha európai irányelve határoznánk meg azt, hogy nemzeti szinten mit jelent az, hogy javadalmazás. A tagállam, a befogadó vagy fogadó tagállam feladata ez, és nem szabad beleesnünk ebbe a csapdába, hiszen megsértenénk a szubszidiaritás elvét. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy nem lehetne javítani a szöveget, de a definíció egyértelműen a fogadó tagállam feladata. Köszönöm, elnök asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig szót kapnak az előadók. Jungérius asszony először azt. Köszönöm szépen, köszönöm az összes kollégának ezt a vitát, amely valóban helyenként érzelmi síkon folyt, de hát ez szinte logikus is, azt kell, hogy mondjam, mert az emberek szabad mozgása számos vitát, eszmecserét generál sok tagállamban, de hogyha tényleg haladni akarunk ezen a területen, és persze mi haladni szeretnénk, akkor ezeket az érzelmeket félre kell tenni, meg kell nézni, mi történik valójában, hol vannak kiskapuk a rendszeren, és meg kell néznünk, hogy milyen jellegű munkaerőpiaci fejlemények vannak. Én biztos vagyok abban, és Elizabeth esetem is ezt gondolom, ez így van, hogy, és a legtöbb kolléga is így gondolkodik, ahogy mi ebben az ügyben a mozgás, a munkaerő és a szolgáltatások szabad mozgása fontos. Ez egy alapvető elve az Európai Uniónak, a munkaerő szabad mozgása tehát, és ezt meg is kell őrizni. A munkavállalók esetében ez egy konkrét jogban fogalmazódik meg, és hát persze ez komoly vitákat is generál ezek után, hogyha tudjuk azt, tisztában vagyunk azzal, hogy ugyanazon az oldalon állunk, akkor meg akarjuk védeni az EU egy ilyen alapvető jogát a munkavállalókra nézve és a vállalkozásokra nézve is. Meg kell nézni, mi a tényleges helyzet most, mit ért el az eddigi irányelv, mennyiben változott a helyzet az elmúlt időszakban, és hogyan tudunk új, modern válaszokat találni az újabban felmerülő problémákra a munkaerőpiacon. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság reagál a felvetéseinkre, mert persze felírtuk azt is, és ez számomra is fontos, hogy a javadalmazást valahogy definiáljuk. Világos dolog, hogy a javadalmazást azonban a tagállam definiálja, tehát ott születik meg a fogalom definíciója, ezt beleírtuk a módosítóinkba, talán itt lehet még fejlődést elérni, de hogyha a tagállam dolga, hogy ezt a definíciót meghatározza, akkor ezt tudomásul kell venni, és ez egy fontos dolog. És van a bizottság részéről egyébként egy dokumentum, amelyet a tanács számára készítettek, és ez is segítene azon kollégáknak, akik a definíciót keresik a javadalmazás szó kapcsán. Világossá kell tenni, hogy valamikor egyes el kell jutni, de egyelőre a tagállamok végzik ezt. Egy néhány kolléga hozzászólt az elhelyezés témájához is én is hozzászólok ehhez, vannak módosítóim is ezen a területen. Világos tehát számomra, hogy egy kiküldött munkavállaló esetében nem engedhető meg, hogy a bérükből fizessenek az elhelyezésért és az alapvető ellátásért, ezt biztosítani kell számukra, ezt igyekszünk megoldani. A következő szakaszban majd, amikor előkészítjük a jelentésünket, aztán ezen túllépve fontos, még hogy külön foglalkozunk a szállítással, szállítmányozással, itt is vannak módosítóim, és ide persze nem beszélünk a tengeri szállításról, és örülnék, hogyha sikerülne itt is tisztázni, hogy az Európai Bizottság javaslata mit tartalmazza a rendkívül mobil munkavállalók számára, és az Európai Parlamentnek valahogy reagálnia kell erre, de hát nyilván a tanács is reagálni fog, de ez egyelőre nem világos még, hogy mi történik ezen a területen. De hát a jövőben ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell, és egy világos álláspontot kialakítani mindenképpen szükség van egy szabályozásra, és védelmet kell biztosítani az igen mobilis, mozgékony munkavállalók számára. Ez egy gazdag vita volt számomra. Igyekszünk még tovább javítani a jelentésünkön. Ez a közös célunk, hogy jobb, működőképesebb jogalap jöjjön létre, és itt a bizottságban, a szakbizottságban, vagy később a plenárison majd megszületnek a szükséges döntések, és hát nyilvánvaló, hogy emiatt egyelőre még érzelmek is szerepet játszanak. Elvi vitákat is le kell folytatni időnként a mi anyagunk szempontjából fontos, hogy tovább vigyük a dolgot egyelőre. Morán Sánti asszony, parancsoljunk! Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék Agnes Singeriusnak köszönetet mondani. Nagyon aktívan dolgoztunk együtt a jelentés összeállításán. Igen, vitatkoztunk is, mert két különböző politikai frakcióhoz tartozunk, de a jelentés már már egy első lépés, egy közös platform, egy közös vízió építése tekintetében. Egy első lépés azért, hogy a kiküldetési problémákat rendezni tudjuk. Szeretnék az árnyék előadóknak köszönetet mondani. És szeretném megerősíteni, hogy az ajtónk mindig nyitva van, azért, hogy részletesebben egyeztessünk különböző kérdésekről. Mi határozottan szeretnénk megfelelő szöveget összeállítani, közös feltételünk, közös felelősségünk. Egyik frakciónak sincs joga arra, hogy megakadályozza ennek a 20 éves szövegnek a frissítését, ami nem felel meg a jelenlegi helyzetnek. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki részt vett a ma délelőtti vitában, elnök asszony, mert eh, ritkán eh, fordul elő, hogy olyan sok kolléga szeretné politikai véleményét, nemzeti szintű véleményét megosztani a többi képviselővel. A következőket szeretném mondani válaszként. Az új irányelv a kiküldött dolgozókra vonatkozik, nem másokra, nem másokra, kiküldött dolgozókra. Vagyis például nem az orvosokról beszélünk, az orvosok szabad foglalkozásúak, az egy más téma, és nem tartoznak ezen irányelv hatája alá. Koncentráljunk a konkrét témánkra, így lesz sikeres a munkánk. Második megjegyzésem ne foglalkozzunk a statisztikákkal. Amikor kiküldő dolgozókról beszélünk, vagy általában a dolgozók számáról, akkor ez egy picike szám, picike arány. Ugyanakkor európai szinten nem mondhatjuk azt, hogy kevesen vannak, ne foglalkozzunk velük. Az igazi probléma a statisztikákkal általában hogy a kiküldő dolgozók száma rendkívül változik, attól függően, hogy melyik szektorról van szó. A főbb szektorok építkezés, építőipar, mezőgazdaság, szállítási vállalkozások. A statisztikák ezekben a szektorokban semmit nem érnek. Ne higgyék azt, hogy a szakértők mindig becsületesek, ezen a témán nagyon sokat dolgoztam, és én az elemzés pontosságát hangsúlyozom mindig. Harmadik megjegyzésem. Végtelen mértékben, tiszteletben kívánjuk tartani a tagállami szubszidialitást a javadalmazás meghatározása témájában. A bizottság és Ágnes is beszélt erről a témáról. A javadalmazás terminusát új terminusként alkalmazza a bizottság, de jogilag teljesen pontosan meg van határozva, definiálva van. És tudjuk, hogy ez mit jelent. Kedves kollégák, hogyha plusz információra, jogi információra van szükségük ebben a témában, készen állunk arra, hogy közzétegyük ezeket az információkat gond nélkül. Minden esetre nem leszünk sikeresek, hogyha az európai közös szellemet nem követjük, és nyugat-kelet megosztottságban gondolkozunk. Nem, nem ez a mi szándékunk és nem ebben a szellemben dolgoztunk ezen a témán. Becsületesen megmondom önöknek, hogy ismerem, hogy mennyire sokféle a helyzet, a kiküldő dolgozók, a vállalkozások szempontjából, a keleti és nyugatiak között, de nem szabad a sémák csapdájába beleesni, és nem szabad a dogmák csapdájába beleesni. A munkánk európai szellemben kell, hogy történjen. Ágnes említett néhány témát, ezekre nem térek rá. Hozzá szeretném fűzni azt, hogy van egy olyan dolog, a lépcsőzetes kiküldetés. A lépcsőzetes kiküldetés, ugye ott egy dolgozó, a munkaerő közvetítő ügynökség, a végső foglalkoztató, ez egy olyan helyzetet teremt, ami nem teszi lehetővé az ellenőrzést. Ugye Danuta be akarta venni az irányelvbe az ellenőrzés lehetőségét. Nagyon pontosan kell fogalmazni ebben a témában. Ne fogadjuk el a lépcsőzetes kiküldetést. Ezzel mindenki egyetért. Következő megjegyzésem nincs arra lehetőség, hogy A-B választású Európát alakítsunk ki. Van már egy generációnk, egy Erasmus generációnk, amely megszokta azt, hogy európai szinten történik a képzése, európai szellemben, úgyhogy már vannak ilyen fiatalok, ne a múlton gondolkozzunk, gondolkozzunk a jövő generációi fejével. Ezért azt szeretném mondani, hogy a szociális Európa alapköveit kell, hogy letegyük. 2019-ben választás lesz, és a polgárok Európáját kell, hogy szolgáljuk. Én úgy gondolom, hogy közösen hozzá kell, hogy tegyük a mi kis szerény munkánkat ahhoz, hogy a jövő Európáját építsük az európai polgárok érdekében. Ágnes egy fontos dolgot mondott, a jelentés lehetővé teszi azt, hogy megfelelő jogalkotást hozzunk, nem vagyunk kötelesek rá, de a szakszervezeteknek, a cégtulajdonosoknak, a lobbiknak, a szakmai szervezeteknek, mindenkinek szeretnénk megfelelni, ők mind itt állnak a mi munkánk mögött. Thank you for this. Köszönöm szépen. Még egy utolsó szó, Jásta Vérga asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy remélem, hogy itt csak egy hiba történt. Ha jól értem, azt mondtad, hogy amikor az irányelven dolgoztál, akkor azt mondod, hogy nem értettem teljesen pontosan, hogy mit mondtál a lépcsőzetes foglalkoztatással és kiküldetéssel kapcsolatban. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, a lehetőséget. Danuta, azt mondtam, hogy mi azt szeretnénk, hogy lépcsőzetes kiküldetés ne legyen, mert ebben az esetben igazából nem is ismerjük, hogy melyik törvényt, melyik jogot kell alkalmazni a dolgozó esetében. Úgyhogy a mi jelentéstervezetünkben azt mondjuk, hogy lépcsőzetes kiküldetés esetén a fogadó ország jogát kell alkalmazni nem a munkaerőközvetítő ügynökség jogát, hanem a fogadó ország jogát. És ezzel Danuta az irányelvre utalok, tehát azt mondtad, hogy legyen ellenőrzés. Az ellenőrzést alkalmazni kell, úgyhogy mi meghatározzuk azokat az elemeket, azokat a feltételeket, amelyek körre amelyek keretében az ellenőrzés tud működni. Ez így egyértelmű? Köszönöm. pani przewodnicząca! pani przewodnicząca! na poprzedniej komisji e, Köszönöm, elnök asszony. Az előző ülésen, amikor kértem, hogy halasszuk el a vitát azért, hogy legyen elég időnk a téma megvitatására, akkor azt javasoltuk, hogy személyenként három perc legyen a felszólalási idő. Ön ezt módosította, hogyha változtatni akarja a felszólalási időt, azt szeretném kérni, hogy ezt jelezze, értesítse minket előre. Nem kaptunk ilyen információt, nem tudtuk, hogy ilyen rövid lesz a felszólási időnk. Köszönöm. Sajnálom, nem tudom, hogy mikor döntöttünk erről Az emberek természetesen szeretnék Csuda urat meghallgatni, és ezért lesz majd még lehetőség erre, vissza tudunk térni rendszeres megbeszéléseken és módosítók határideje új módosítók 26-27 március foglalkoztatási szakbizottságban 12-13 július. Köszönjük, hogy eljöttek.